következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai a több éves 2010-14-ig tartó programot illetően a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés térségére vonatkozó programról van szó. A tanács részéről Ask asszony a hozzászóló. Az első. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok! Az Európai Tanács december 10-11-i ülésén egy új ötéves éves program kerül elfogadásra a témában. Ez a hágai programot követi, amely 2004-ben született, és ennek a folytatása lesz az új Stockholmi program. Ez egy, ez egy több mint két éves felkészülési időszak előzte meg. A program az Európai bizottság nyilatkozatára támaszkodik, ám nagyon sok elemét illetően a nemzeti parlamentek, a civil szervezetek, egyes EU intézmények és ügynökségek figyelmét is figyelembe vette a felkészülési folyamat. Intenzív konzultációk és tárgyalások eredménye a tagállamokkal való tárgyalásokat és az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásokat értem ez alatt. Magától értetődő, hogy az Európai Parlament a jövőbeli összeg együttműködést illető véleménye nagyon fontos. Különösen igaz ez az Európai Parlament megnövekedett ö, ö, jogosítványai fényében, amelyek a Lisszaboni szerződésből származnak. A Tampere és a Hágai programok ö, jelentős előlépéseket jelent, hoztak a biztonság, a szabadság és a jogérvényesülés területén, ám Európa továbbra is nagy kihívások előtt állt, amelyekre csak közös európai szintű válaszokat tudunk ezeknek megfelelni. A Lisszaboni szerződés életbelépése ugyanakkor új lehetőségeket is teremt e közös fellépésre, ezért ez a több éves program, a Stockholmi program élni kíván ezekkel az új lehetőségekkel, amelyek, mint mondottam, a Lisszaboni szerződésből adódnak. A Stockholmi program egy biztonságosabb, nyíltabb Európát igyekszik létrehozni, ahol az egyének jogai teljes mértékben érvényesülnek. Az állampolgárok igényeinek, szükségeteinek kell megfelelnünk, ez kell legyen a jövőbeli együttműködés kiinduló pontja. Az állampolgárok felhatalmazása alapján dolgozunk, és a jövőbeli EU szintű együttműködés eh, figyelembe kell vegye még erősebben ezt. A tényleges problémákkal kell szembenéznünk, és konkrét intézkedéseket kell előrányoznunk, amelyek eh, hozzáadott értéket adnak a, az emberek, az, az állampolgárok számára. Megfelelően kell kiegyensúlyozni a biztonság elősegítésére tett intézkedéseket azokkal az intézkedésekkel, amelyek az egyének jogait támasztják alá, illetve erősítik. Az állampolgár szempontjából a, a, a biztonság kérdése rendkívül fontos, és azt várják tőlünk az állampolgárok, hogy a határon átnyúló bűnözés ellen közösen lépjünk fel, mi eközben a jog érvényesülését és az egyéni szabadságjogokat is megőrizzük. Ezért az intézkedések, amelyek megszületnek, arra kell törekedjenek, hogy több biztonság, erősedjék a biztonság, de garantáljuk, az egyén szabadság jogait, a kettő kézekézben kell járjon, erre mindig figyelemmel kell legyünk, erre van is lehetőség nézetem szerint. A határon átnyúló bűnözés elleni fellépés igen-igen nagy kihívást jelent. A kábítószerkereskedelem, az ember, csempészet, terrorizmus kézzelfogható valóságá vált a, föld, a európai mindennapokban, és ide kapcsolódnak új bűn elkövetési formák is, például a számítógépes vagy a cyberbűnözés. bűnözés nem lehet a harcot felvenni, hogyha a határok megosztanak bennünket a bűnüldözésben. A határon átnyúló együttműködés, a határon átnyúló bűnözéssel szemben az egyetlen lehetséges eszköz. Azonban ehhez nagyon hatékony rendvédelmi és bűnüldözési, valamint jogszolgáltatási együttműködésre van szükség. A rendvédelmi együttműködést területén pedig a tapasztalatok, információk hatékony cseréje, valamint a módszertanok, a nyomozási és bűnözési módszertanok cseréje kell legyen a legfontosabb cél. A jogbiztonság tehát az információ cserére kell alapuljon, és ez standardizált, azonos normákon alapuló információ csoportosítás és csere módszertana mentén kell történjen. Így tudjuk biztosítani azt, hogy a, a információ cseréje hatékony legyen, és ugyanakkor az adatvédelmi és az szabadságjogok védelmét előrányzó szabályoknak is megfeleljen. Nem szabad adatokat tehát a célon túlmenően tárolni vagy felhasználni. A határnál nyíló bűnözéssel csak akkor tudjuk felvenni a harcot, hogyha integrált válaszokat adunk. Lehetséges és szükséges a kiegyensúlyozottságot megtartani az intézkedések meghozatala során. A kölcsönös elismerése a egyes jogszabályoknak továbbra is fontos marad, és az egyes államok bíróságainak határozatait ítéleteit el kell fogadja a, a többi tagállam is, akár végül is kell hajtsa. Ez megköveteli persze az állami hatáságok közötti bizalmat is, ugyanakkor ez az állampolgárok közötti bizalom alapján is kell álljon. E bizalom erősítésének egyik módszere, módszertana a többi állam jogrendszerének mélyebb ismerete lehet, ezért fontosak azok a csereprogramok, amelyek ezt a célt szolgálják. Ugyanakkor az értékelési mechanizmusok cseréje is el, rendkívül fontosságú. Egyszerű intézkedésekre is gondolhatunk e téren, például hogy ha a vádlattal ismertetik a jogait a megfelelő nyelven, tehát a tanácson belül kialakult egy olyan egységes menetrend, amely a vádlottak jogait is megfelelően biztosítja, és ez végrehajtásra is kerül. Ez is részekkel legyen tudni a Stockholmi programnak. Ez pedig ezen túl áldozat védelem az áldozatok jogaitnak érdekében is be, be kell vezessen intézkedéseket. Megint csak fontos, hogy megfelelő védelmet, információt kapjanak az áldozatok az eljárás előtt és annak során is. A kártérítések, az okozott kár megtérítése is nagyon fontos eleme az egész rendszernek. Ezek azok az intézkedések, amelyeket konkrétan kézzelfoghatóan érzékelnek az állampolgárok. A bírósági döntések kölcsönös elismerése lehet, hogy nagyon technikai, jogtechnikai kérdéskörám, nagyon húsba vágó kérdéseket tartalmazza az állampolgár szempontjából is. Az exekvátor eljárás lebontása is ide tartozik. Jelenleg tudni lég, ha az egyik tagállamban hozott bírósági döntést a másikban akarjuk végrehajtatni, akkor ezt kérelemmel kell élni, és a másik állam dönt arról, hogy végrehajtja vagy sem ezt az intézkedést. Nagy támogatást élvez az erzekvátor eljárás lebontása, és persze ez úgy történhet csak, hogyha megfelelő garanciák is érvényesülnek. Ezek azok a nagy fontos kérdések, amelyeket Svédország és a többi tagállam felvetett a tárgyalások során. Köszönöm a, azt a figyelmet, amelyet a folyamatnak szentelnek, és majd, igyekszem majd válaszolni a kérdéseikre. Mielőtt kollégámnak adom meg a szót, aki a, a bevándorlásért felelős miniszteri tárcát viszi, amelyek szintén a Stockholm program területére tartoznak. Azt szeretném megköszönni a figyelmüket, és akkor ezzel meg is adom a miniszter kollégámnak a szót. Almán, eh, eh, Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Először is köszönöm az Európai Parlamentnek az együttműködést, melyet a menekültügyi hivatal munkájában kifejtettek. Valószínűleg nem sokára sikerül beinteni ezt a hivatalt, és ez rendkívül pozitív ö, lépés, olyan eredmény, amely jó jelzés is a jövőbeli együttműködés tekintetében, az Európai Parlamentből együttműködést értem ez alatt, amely még fontosabbá vált a Lisszaboni szerződést követően. A együttdöntési eljárást tekintetében. Az öt éves program, munkaprogram, amelyről most tárgyalunk, a bevándorlás kérdéseit is magában foglalja. Közös döntésekre, közös jogalkotási lépésekre van szükség, hogy egy közös bevándorlási politika alapjait megteremtsük. Olyan cél ez, amelyet fenn kell tartanunk, és amelyet a tamperei, majd a hágai programok is előrevittek az Európai Tanács az elmúlt év során, bevándorlási és menekült ügyi egyezményt hozott tető alá, és újabb komoly energiával kell fordulnunk a e politikai terület felé jövőben is. Tovább kell vigyük e szakpolitikát, a kiindulási pontja a munkának az kell legyen, hogy itt a bevándorlás megfelelő igazgatására és kezelésére megteremtsük a, a lehetőséget, bevonva az összes érintett felet, az Európai Unió tagállamit, a kibocsátó országokat és magukat a, a menekült, menedékjogot kérőket is. Ha a Lisszaboni célokat el akarok érni, azt nevetesen, hogy az Európai Unió dinamikusan növekvő gazdaság és versenyképes gazdaság legyen, akkor a munkaerő bevándorlását szabályoznunk kell, meg kell engednünk szabályozott formában. Ez a demográfiai kihívásokat is ezt szükségesé teszik. Ez persze összefügg a kibocsátó és tranzit országokkal való együttműködés kérdésköréhez is kapcsolódik, ez is része tehát a Stockholm programnak. Azok az eszközök, amelyeket itt kifejlesztettünk, a mobilitási partneri viszony, stratégiai tervezés, valamint a, fejled, a fejlődés, gazdasági fejlődés és bevándorlás összekapcsolása további munkát és figyelmet igényel. Látnunk kell a bevándorlás pozitív vetületeit is, ezekkel élnünk kell. A Stockholm program kimunkálása során az is kiderült, hogy a tagállamok közös sen kell harcoljanak az illegális bevándorlás ellen, és ez a, ehhez egy hatékony visszatérítési politikára is szükség van. Nincs kétség a felelő, hogy a Frontex nagyon fontos feladatot lát el ebben a kérdésben is. A tagállamok részéről erősíteni kell a Frontex támogatását. Az együttműködés, a, bevándor, a, a kibocsátó és tranzitországokkal nagyon fontos jövőbeli feladat lesz. Nem szabad azonban mindez ö, azzal járjon, hogy a tényleges menedékjogot kérőkre vonatkozó eljárásokat lehetetlenül bonyolultá tesszük. Hiszen nagyon sérülékeny csoportokról van szó, közöttük kiskorúakról. A gyermekek jogait is védenünk kell, a szolidaritás szellemében eljárva ezt is tükröznie kell a Stockholm programnak azt kell kiindulópontnak tartanunk, hogy egy fenntartható, méltányos politika alakuljon ki a bevándorlás területén, együttműködve harmadik országokkal, hiszen ez lehet perdöntő a siker tekintetében. A szolidaritási mechanizmusok révén kell azon országokat segítenünk, tagállamokat, amelyekre legnagyobb nyomás nehezül. Ez is a szolidaritáshoz, ez is hozzátartozik a szolidaritáshoz különféle további kapacitásokat kell erősítenünk és kiépítenünk. E tekintetben a Frontexre is nagy feladat hárul, beleértve ebbe a visszatérítését is a bevándorlóknak, és megint csak azokat az államokat, tagállamokat kell segítsük itt, amelyekre a legnagyobb nyomás nehezedik. Fenntartható, hosszú, közép és hosszú távú intézkedésekre van szükség. Fontos az, hogy a Lisszaboni program leszögezi, hogy egy közös európai politika jön létre 2012-ig. A gerince ennek az új rendszernek az kell legyen, hogy az egyéni menedékjogot kérők kérelmét egyforma kritériumok alapján egyformán ítéljék meg, független attól, hogy melyik tagállamban nyújtják be azt. Azt, hogy ezt elérjük, ehhez egy jó, egy jó működő, gyakorlati együttműködésre van szükség a érintett hatóságok között, és itt az új menekültügyi hivatal rendkívül fontos koordinációs szerepet vállalhat. Az Európai Bizottság nem régiben javaslattal élt egy közös európai letelepítési politika irányait felvázolandó. A Stockholmi programban is visszhangoznunk kell ezt, 2012 utáni időszakra vonatkozóan, de ehhez persze az Európai Parlament és a Tanács szoros együttműködésre is szükség van, hiszen olyan jogalkotási javaslatokat tesz ez ö, amely az érintett intézmények együttműködését követelik meg. Egyre fontosabb az együttműködés, nem csak a menekült ügy és a bevándorlás politika területén, hanem szélesebb körben is. Az EU globális szereplőként kell fellépjen e kérdésekben, a partner együttműködésre koncentrálva harmadik államokkal. A jog és ügyi kérdések tekintetében tovább kell erősíteni az együttműködést a tagállamok között. Ezek azok a fő vonások, amelyek jellemzik a Stockholmi programot. Nagyon intenzív tárgyalásokban vagyunk, hiszen a úgy tűnik, hogy néhány héten belül elfogadásra kerül ez a program. A végén néhány szót hagy szóljak a Lisszaboni szerződésről. Ez a célja ennek az, hogy a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térsége javuljon, az erre vonatkozó intézkedések erősi, erősödjenek, olyan szabályozás kerüljön bevezetésre, amely e célokat szolgálja. Az Európai Parlamentet is egyre mélyebben bevonjuk, be kell vonjuk ebben a folyamatban, minisztertársam és társam is én is örülök annak, hogy egyre szorosabbá válik az LP-vel e együttműködés, valamint az új, a nemzeti parlamenteket is mélyebben be kell vonjuk, annak érdekében, hogy erősödjön a demokráciai ellenőrzés e fontos területen, tehát jogalkotási lépések felett. Köszönöm a figyelmüket, szívesen hallgatom meg hozzászólásaikat és válaszolok meg kérdéseikre is. Muchas gracias, señor Billström. Köszönöm szépen, Billström úr. A bizottság nevében most Baró biztos úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek után a kiváló beszámolók után, amelyet Beatrice Ask és Tobias Billstrom adott elő, én a lényegre fogok szorítkozni. Köszönöm az elnökségnek, hogy ebben a közleményben megőrizték a Stockholmi program lelkét, és a cselekvésre helyezték a hangsúlyt. Reméljük, hogy ez a szöveg, amelyet a következő bel- és igazságügyi tanácson el kell, hogy fogadjanak decemberben, ez egy ambiciózus szöveg lesz, és ez tükrözni fogja az új intézményi egyensúlyt is. társ törvényhozókká válnak, most már gyakorlatilag minden bel- és igazságügyi területen, önök itt a parlamentben, és az Európai Unió parlamentarizációja tulajdonképpen az ö, a ö, hatalmat növeli a döntéshozatalban is, de ugyanakkor a nemzeti parlamentek is a kormányaikat jobban tudják ellenőrizni. Ebben a hatalmas szabadság, biztonság és jogérvényesülés alapuló térségben megvan az esélye, tehát, hogy a parlament játsza maga szerepét. Rátérek az állásfoglalásra irányuló indítvány fő pontjaira hangsúlyozzák az alapvető jogok tiszteletben tartását, nagyon helyesen ragaszkodnak a mozgás szabadságához, ami nagyon fontos vívmány, és természetesen ezt nem szabad megkérdőjelezni. Ami az alapvető jogokat illeti, a Lisszaboni szerződéssel két nagy lépést tettünk előre, az alapjogok kartája kötelezővé válik, és a, megnyílik a, az út az Európai Emberi Jogi Egyezmény felé. Amint az állásfoglalásban olvashatjuk, az adatvédelem teljes körösségét el kell érni, amely figyelembe veszi a technológiai fejlődést is. A bizottság 2010-ben közleményt fog ezzel kapcsolatban kiadni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió minden politikájára ki kell terjedni ennek a teljes körű adatvédelmi rendszernek. Ragaszkodnak a gyermekek jogainak védelméhez, és az véd elnökséggel a gyermekjogi karta 20. születésnapját együtt ünnepeltük, együtt emlékeztünk meg erről. Valóban rendkívül fontos kérdésről van szó, és ezért cselekvési tervet fogunk 2010 elején bemutatni a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban a diszkrimináció elő, ha, elleni harc területén is osztjuk az önök eltökeltségét, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség tekintetében hasonlóképpen. Örülök annak, hogy a parlament és a bizottság egyaránt az állampolgárt kívánja a cselekvés helyé, középpontjába helyezni, szabad mozgás, ö, konzuli védelem, alapjogok védelme, mindezt most már gyakorlatba fogjuk átültetni. A Lisszaboni szerződés az állampolgári kezdeményezés folyamatát ö, lehetővé teszi, és egy zöld könyvre is lehetőséget ad. Ezzel kapcsolatban konzultációs eljárás fog indulni. Ahogy Beatrice Ask miniszterasszony is elmondta, szükség van arra, hogy a tagállamok bíróival megosszuk a közös európai igazságügyi kultúrát. Ez a képzés révén történik. Stockholmban kötelezettséget vállaltunk, hogy az Unió bíráinak és ügyészeinek legalább felének európai képzésben kell részt venniük, vagy pedig csereprogramban egy másik tagállammal. Azt is hangsúlyozzák, mennyire fontos az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés, valamint a gazdasági tevékenység megfe- említik a az áldozatvédelmet és a családi erőszak áldozatainak, vagy a terrorizmus áldozatainak a védelmét. A bizottság ezzel kapcsolatban is javaslatokat fog megfogalmazni a Lisszaboni szerződés által kínált lehetőséggel élve. Ami a biztonságvédelmet illeti, biztonságot védelmet illeti, itt a határok védelméről is szó van. Ahogy Beatrice Ászkasszony elmondta, a Stockholmi program bizton, belbiztonsági stratégiát is tartalmaz. Ez természetesen megfelel, összhangban van az alapvető jogokkal és a külügyi, biztonsági és védelmi politikával. Ez a globális belső védelmi politika a rendőri és igazságszolgáltatási, büntetőjogi igazságszolgáltatási együttműködésen, valamint az európai területre való bejutás kezelésén, vel kapcsolatos együttműködésen alapul. Ahogy Birstrom úr is elmondta, a bevándorlási politikát hosszú távú célok érdekében kell alakítani a szociális bevándorlási és gazdasági fejlődési célokat kell összehangolni. A legális bevándorlók számára világos jogi státuszt kell teremteni, meg kell akadályozni, csökkenteni a jogellenes bevándorlást is, a jogszabályok betartásával és az emberi méltóság tiszteletben tartásával tehát egy globális megközelítésre van szükség, amely a fejlődést és a bevándorlást összehangolja. A menekült politikát illetően csatlakozom önökhöz, amikor valódi szolidaritásra szólítanak fel a tagállamok között. Az Európai Uniónak valóban egy közös térségé kell válnia, amely kellőképpen szolidáris, és az alapvető jogokat és a magas szintű védelmet biztosítja, hogy Bilsram úr is elmondta, ugyanazokat a szempontokat kell alkalmazni egész Európában. A tagállamok közötti szolidaritás is fontos, különös tekintettel azokra az országokra, amelyek leginkább kivannak téve a menekült áramoknak. Természetesen a szabadság, a biztonság és a jogi érvényesülésre alapuló térség külső dimenziót is megkövetel, és fontos, hogy ez koherens legyen az Európai Unió külpolitikájával. Többször említették, említik az állásfoglalásukban a monitorálás fontosságát, az értékelés, egy értékelési rendszer kidolgozásának a fontosságát ezzel kapcsolatban szintén osztjuk a véleményüket, csökkenteni kell azokat az eseteket, amikor az európai szinten elfogadott szabályok és a nemzeti szinten megvalósított gyakorlat között eltérés tapasztalható. Végig fogjuk gondolni azt is, hogy az állampolgárokra milyen hatással járhatnak az egyes elfogadott jogszabályok, és az elfogadott jogszabályok alkalmazását is igyekszünk értékelni. Összegzésképpen a Stockholmi program tárgyalása javában folyik. Említettem, hogy mennyire elégedett vagyok a svéd elnökséggel való együttműködéssel. Nagyon komoly, kemény munkát végzett az elnökség, és rendkívül fontosnak tartjuk a parlament véleményét is már csak néhány pillanat választ el bennünket a Stockholmi program elfogadásától az európai csúcson. Köszönöm szépen a munkájukat, és nagy figyelemmel hallgatni, fogom hallgatni a véleményüket. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. És most pedig különböző frakciók képviseletében szólalnak fel a képviselők. Weber úr kezd. Te, miniszt, biztos úr, miniszterek! Öt éve dolgozom az Európai Parlamentben, a belügy és igazságügy területén, ezért az öröm napja számomra az, hogy tárgyalhatunk erről a programról, és ahol az Európai Parlament teljes jogú jogalkotói partnerként szerepelhet. Olyan témakörről van szó, amelyet a állampolgárok a saját bőrükön éreznek, amely, amely területén e, több Európát akarnak az állampolgárok. Nem minden témában van ez így, ez kivételes lehet. Ezért kell, hogy megfelelő súlyjal kezeljük ezt a kérdést. Új ö, e, munkaalapokra kell helyeznünk az együttműködést. Először is a tanácsával együttműködés területén. Mindig a, a tanács képviselő mindig elmondják, hogy a parlament milyen fontos, együttműködés mennyire nagyszerű, de a valóságban a mi feladatunk az, hogy a tanácsot mindig arra hívjuk fel, hogy ne, mint ahogy a Swiftnél is történt, ne a kész tények elől állítsanak bennünket, hanem vonjanak be bennünket a tényleges folyamatokba. Rossz példa volt az a közös, a, a, a kölcsönös, a, annak rossz példa volt, hogy hogy, vesz, hogy vetjük egymást kölcsönösen komolyan. Az új szerződés alapján azonban lehetőségünk van az, hogy jogalkotási kezdeményezésekkel éljünk. A Frontex területén például lehetőségünk van arra, hogy mi is kezdeményezzünk. Harmadsorban komoly partnerekkel, hogy legyünk. Nem elég, hogyha csak kívánságlistákat álltunk össze, például az illegális bevándorlás elleni harcban, nem csak a civil szervezetek pozícióját kell átvegyük, hanem komoly partnerként kell szerepelnünk. És végül az Európai Parlament komolyan kell vegye a szubszidiaritás elvét. Ha van felelősségünk nekünk, akkor arra is figyelemmel legyünk, hogy hol van jobb felelősségi kör, jobban működő felelősségi kör a nemzeti vagy regionális szinten. E négy témára kell koncentrálnunk. Az, a néppárt a Stockholmi programtól még többet várna, nagyra törőbb ö, célokat fogalmazna meg, de örülünk annak már eleve, hogy ideig eljutottunk, és most már nekik kell fogjunk a munkának. Ez a feladatunk. Köszönöm, Weber úr. Most a szocialista frakció nevében egy percben Flasikova asszony kap szót. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolego... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves eh, kollégák, eh, nagy eh, lépést teszünk most a Lisszaboni szerződés sikere érdekében. A Lisszaboni szerződés eh, ugyanis eh, megerősíti belülről az Európai Uniót, ugyanakkor komolyabb globális szereplővé is teszi. Eh, jobb lesz az együttműködés a régi harmadik pillér alatt, átláthatóbb, demokratikusabb lesz az Unió. Egy nagy kihívás az, hogy megőrizzük a Európa biztonságát, és a lehető legjobban végrehajtjuk, végrehajtsuk a az alapvető jogokról szóló eh, legfontosabb jogszabályokat. A Stockholmi program eh, külön figyelmet eh, szentel az alapvető jogoknak, és olyan mechanizmusokat kell felállítanunk, amelyek tényleg igazságosabbá teszik a jogrendszereink működését. Emellett meg kell erősítenünk a rendőri együttműködést, és megerősítenünk egész Európa biztonságát. Szeretném megköszönni az összes raportőr munkáját. Köszönjük Flasikova Benyova asszonynak, és most pedig a liberális demokrata frakció nevében. Hennis Plasert asszony következik. Köszönöm. Nyilván itt most a 27 oldalas állásfoglalás ról lehetne beszélnem, de mégsem tenném, mert el tudják olvasni. Egy British Airways járaton egy fehér középkorú hölgy egy fekete polgár mellett kapott helyet. Amikor tiltakozott, akkor azt mondta, hogy tiltakozott az ellen, hogy egy fekete ember mellett üljön, majd a stewardess visszatért, és azt mondta, hogy nem lehetséges az ikonomi osztályon elhelyezni a hölgyet. Eh, azt mondta a stewardess, hogy eh, mindenhol, mindenhol eh, foglalt a hely, kivéve az első osztályon. Majd folytatta a stewardess, hogy ez egy nagyon különleges upgrade lesz, és senki nem kényszeríthető arra, hogy egy ilyen guztustalan személy mellett jön. Majd utána a fekete úriemberhez fordult, és azt mondja, hogy uram, átviszem a csomagját az első osztályra. A környező utasok megtapsolták a stewardeszt és a kapitányt. Nos, mindennek mi köze van hozzánk? alsóbrendűnek gondoljuk magunkat? Természetesen a fehér délafrikai hölgy mindannyiunkban visszatetszést keltene. E, de sajnálatos módon e, itt a célzást leginkább a egyesek a néppártban érthetik meg, e, még az én frakciómban mindenki tudja, hogy Európának a, jogszab, a jogállamiságon, az egyenlőségen kell alapulnia. Minden diszkrimináció ellen fel kell lépnünk, beleértve a nemi orientáció alapján diszkriminációt is. Köszönöm, Köszönöm Hannes, Köszönöm, Hannes asszony. Most három percben a zöld frakció nevében Albrecht úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A zöld frakció képviseletében gyakran tesszük fel itt a kérdés, hogyan lehet az, hogy egy állásfoglalás született egy már rég lefutott programról, hiszen tegnap a svéd elnökség egy új és teljesen módosított tervezetet tett az asztalra. Abból indulok ki, hogy e ház nagy része nem, még nem is olvasta ezt az új tervezetet. Szerintem egy ilyen érzékeny kérdésben ez elfogadhatatlan eljárás. Ehhez jön még az, hogy a parlament belüli eljárás szerint amely ezen állásfoglaláshoz vezet, nagyon kevéssé áttekintető és nagyon kaotikus volt. A kis frakciók nem kaptak elég szerepet, kizárás, kizárták a kis frakciókat ebből a munkából, és a szakbizottságokban nagyon nehézé vált a demokratikus döntés emiatt. Ezért kell megvizsgáljuk, hogy milyen sok részenkénti szavazást kértek egyesek. A parlament komolyan meg kell gondolja azt, hogy ilyen feltételek mellett hogyan tudunk a tanácsal szemben felállni, meg hogyan tudjuk folytatni a munkát a saját körünkben. A Stockholmi program lényegelemeit tekintve kétségkívül áll, hogy előrelépésként értékelhetjük ezt a, a civil, a, a polgári jog szabályozásában és általában a jogbiztonság területében jó intézkedéseket tartalmaz az elkövetkező évekre. Ám az állampolgárok az államhoz való visz, viszonyát illetően a rossz lábokon áll, rossz alapokon áll szerintem ez az anyag. A bevándorlás és menedékpolitikában, az adatpolitika és állampolgári jogok védelmében a biztonság követelményét a szabadság fölé helyezi nyilvánvalóan. A, sokan úgy értékelik, hogy a több szabadság Európában automatikusan kevesebb biztonsághoz vezet. Szerintem ez egy mitosz. Kérdezem, hogy hol vannak erre a bizonyítékok. A, a program a szervezet bűnözés, terrorizmus elleni félelmet igyekszik szítani. Ez helyén való lehet, hogy erre figyelünk, de a több, a, az embertársainktól való félelmet nem kell szítanunk, akkor sem, hogyha embertársunk mondjuk másképp néz ki, mint mi. Az összekapcsolása a kül- és, biztonság, a kül- a kül- és belpolitikának, valamint az európaiak megfigyelése a, ö, kérdéses. Európa végsősoron döntést kell hozzon, és az el, elmúlt évek lépéseit felül kell vizsgálja. És a záró megjegyzésem az lehet, hogy ide tartozik az is, hogy öntudatosan lépjünk fel a saját meggyőződésünk mellett. Ha például arról van szó, hogy a SWIFT megállapodással hogyan akarunk bánni. A biztonságpolitika megújítása a SWIFT ügyében szükségesé tenné, hogy újra tárgyaljuk ezt a kérdéskört, és vajon miért a tanács miért újra és újra vezeti félre a parlamentet? A parlament nevében kell most fellépnünk az emberi jogokért, a szabadságjogokért, a saját kormányainknál is eljárva ennek érdekében. Ezért mindezek oknál fogva a zöldek nem tudják támogatni ezt az állásfoglalást. Köszönjük szépen a Brecht úrnak, és most pedig az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében Kirkóp úr következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az állásfoglási indítvány, amelyről itt beszélünk, tökéletes példája annak, hogy hogyan működhet legrosszabbul az Európai Parlament. Noha elismerem a jó szándékot és a kemény munkát, mindent bele akartak zsúfolni egy 27 oldalas szövegbe, éppen ezért konfúz lett a szöveg, és sokkal kevésbé értékes, mint az a stokholmi agenda, amit a svéd elnökség megérdemel. Mindenre megpróbált választ találni információcserére, korrupció elleni fellépésre. Ugyanakkor mindezt el lehet érni úgy is, hogy ne sérüljön a nemzeti szolidaritás, és ne legyen túlságosan előíró jellegű. Az ENSZ menedékjogi eh, konvenciójának alkalmazása lenne a legjobb módja a menekültügyek eh, rendezésének. Az információcsere pedig eh, Eh, akkor valósulhat meg a legjobban, hogyha az arányos, eh, szükséges, átlátható és eh, figyelemmel van az adatvédelmi előírásokra. Emellett támogatjuk a kölcsönös elismerés elvét is, valamint a szabad mozgás szabad mozgás elvét is. Az ezzel való visszaélést viszont meg kell akadályozni a Frontex megerősítésével és az illegálisan itt tartózkodó személyek visszaküldésével. Támogatjuk a terrorizmus elleni fellépést, illetve a bandák elleni fellépést, a fegyverkereskedő és drogkereskedő bandák elleni fellépést, valamint az ő anyagi javaiknak elkoz, elkobzását. Ugyanakkor nem tudjuk támogatni azokat a pontokat, amelyek a szuverenitást sértik, csak akkor legfeljebb, hogyha nagyobb együttműködés irányába eh, hatnak. A kötelező szolidaritás az értelmezhetetlen. A szolidaritást mindig adják, soha nem követelik. A természetesen ennek az indítványnak megvan a pozitív oldala is, de sajnálatos módon megint egy nagy karácsonyfát készítettünk, feldíszítve mindennel, minden felesleges dologgal, és nagyon kevés dolgot fogunk elérni. Köszönjük, Kirkhope úr és most pedig az Egyesült Európai Baloldal, Északi Baloldal nevében Ernst asszony kap szót. Meine Damen und Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a GUEN frakció nem tudja támogatni ezt az állásfoglalást. A Stockholm program valóságos kihívásokra igyekszik választ adni, azonban nem látja a jelen problémáit. Ha Európát a jogállamiságra alapítanánk, ezzel mindenki egyetértene, ugyanakkor ugyanak az emberi jogok nem érvényesülnek teljes mértékben. A másik oldalon az EU be akar lépni az európai az emberi jogok kartájába, miközben a bevándorlókkal kapcsolatban legális és illegális különbségtételt tesz közöttük. Az illegális, bevándorlás, illegális bevándorlás elleni masszív harc meghirdetése és teljesen eltorzítja a bevándorlás politikát. Itt kudarcot vall a Stockholm program. Ugyanakkor nem megfelelő az egyensúly a biztonság és a szabadság között. Igen, igaz, hogy nincs szabadság biztonság nélkül, de biztonság sem valósulhat meg szabadság nélkül. A szabadságot nem lehet alkudozni, ez egy egyetemes joga minden embernek. A Stockholmi program ezzel szemben a biztonság kényszerét tükrözi az EU-nak, nemzetek fölötti adatbankokat létrehozva, amely fölött senkinek nincs megfelelő ellenőrzése. Az európai szinte rendvédelmi adatok és hírszerzés adatok seréjét teszi lehetővé, és nem teszi lehetővé a, a, az emberek önmeghatározását. Engedjék meg nekem, hogy végül, hogy kelet-németországi képviselőként sajnálatosan tartom, hogy 20 évvel a barlini fal leomlása után elfogadhatatlan egy olyan Európában élni, amely egyre inkább megköti önmagát. Muchas gracias, señora Ernst. Köszönöm, Ernst asszony. A következő az a CFD frakció nevében Borgezio képviselő. Il documento programma di Strasburgo. Köszönöm szépen. A Stockholmi program, ez a dokumentum a tanácsi következtetéseket tükrözi, ugyanakkor nem veszi figyelembe azokat az aggodalmakat, amelyeket az olasz kormány megfogalmazott. Nem mondhatnánk, hogy különösebben keményen csapna le a szervezet bűnözésre. Nagyon szép kifejezéseket használ a dokumentum a bűnöldözéssel kapcsolatban, de ö, át kell lépni az elméletről a gyakorlat területére. Olaszország ezt teszi, valóban keményen lecsap, és Maroni úr is keményen fellép a szervezett bűnözés előtt. Egységes jogi rendszere van szükség az Európai Unióban, hogy a szervezett bűnözés ellen fel tudjunk lépni szervezett módon, hiszen a szervezett bűnözés is egységesen lép fel, ide-oda mozgatja a pénzt a különböző bankok között. Az illegális bevándorlásra, déleurópai illegális bevándorlásra is kevés szót vesztegettek. Olaszország és Líbia között is fennáll ez a probléma. Az Európai Unió nem felel meg kötelezettségvállalásainak a tekintetben, hogy finanszírozná a, ezt a déli határt, ennek a déli határnak a monitorálását, ami a rasszista anekdotát illeti, amelyet az imént hallottunk, Hadd emlékeztessek arra, hogy számos fehér ellenes rasszista példát lehetne említeni. Például Mugabe, Mugabe elnök rezsimje alatt Afrikában, Zimbabvéban, tehát nem csak fekete ellenes, hanem fehér ellenes rasszizmus is van. Köszönöm szépen, Borgézió úr! Elnök úr, köszönöm. A terrorizmus elleni harc, a szervezett bűnözés elleni harc, meg az illegális bevándorlás elleni harc nagyon fontos európai ügy. Hozzá kell tenni azonban ehhez, hogy a 2001. szeptember 11-e után folyamatosan csökken az emberek szabadságjoga, és ezt konzekvesen tovább is viszi a Stockholm program. Az adatvédelem érdekeit, mint hogyha lesodorna az asztalról az állítólagos terrorista veszély. Holott az EU középpontjában a figyelemnek, és az, az egyszerű állampolgára vonatkozó adatokat szabadon lehet gyűjteni és felhasználni. A szervezett bűnözés elleni harc nagyon helyén való dolog, ám olyan tendenciák értékelhetőek, ezekkelhetők, amelyek ellen fel kell szólalnunk, és nem csak a politikai korrektság okán. Ezek terjedését feltétlenül meg kell akadályoznunk. Köszönöm, Mölcer úr, ugye az elnök. A további hozzászólók következnek. Cassini úr először két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Alkotmányügyi Bizottságban, melynek elnöke vagyok, azt a feladatot kaptam, hogy én legyek a raportőre ennek a dokumentumnak. A Libe Bizottsággal együttműködtünk ezzel kapcsolatban. A, az eljárás az eljárási szabályzat 51. cikkébe, cikke érde, értelmében működtünk együtt, és az együttműködés rendkívül kielégítő volt. Hogyha megnézzük a menetrendet, akkor lényeg, hogy ezeket a módosítókat is időben áttekintsük. Igyekeztünk ezt megtenni. Nem csak az 51-es cikk betartása érdekében, hanem időbe kellett lenni, hogy véleményünket meg tudjuk osztani a december 10-i tanácssal. Szeretném, szeretnék hangot adni annak, hogy a az elírási szabályzat 51. cikke valóban most megdolgozott magáért. Mindenről nem tudok beszámolni most természetesen, de szeretném elmondani, hogy az együttdöntési eljárás most már valóban jogszabályt fog teremni. Ez itt nem a arról van szó, hogy az adott tagállamok külön-külön lépjenek fel a bevándorlás tekintetében, ez egy valódi európai kérdés. Hogyha megnézik a ö, különböző parlamenteket, nemzeti parlamenteket, akkor ők is pozitívan hozzájárultak a jogalkotási folyamathoz. Természetesen az emberi jogok kérdése is rendkívül fontos, ez az európai lelkület integráns része nem kell minden egyes dolgot külön szó szerint leírni itt a Stokholmi programban, hanem a lényegre kell koncentrálni, és ilyen szempontból is pozitív ez a dokumentum. A részletekkel később kell foglalkozni. Köszönöm, Kazini úr, mondja az elnök. El señor López Aguilar. Két és fél perc, López Aguilar úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megdicsérem a tanács, a bizottság és a svéd elnökség munkáját, amely arra irányult, hogy ezt a több éves programot kidolgozza a szabadság, biztonság és jogérvényesülése alapuló térség tekintetében. A LIBE is sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, különös tekintettel az 51 székre, úgy éreztük, hogy fontos, hogy gyorsan lépjünk, hogy teljes mértékben meg tudjuk valósítani ezt a tervet. Különös tekintettel a Lisszaboni szerződés imminens hatályba lépésére. Valóban itt az Európai Parlament társ törvényhozóként lép fel az alapvető jogok kartájához való csatlakozás, és az emberi jogok nemzetközi egyezményéhez való csatlakozás alapvető fontosságú lépések. Számos európai alkotmányba is szerepel a biztonság kérdése, illetve az alapvető jogok kérdése. Az állampolgárok biztonságát garantálni kell, Fontos az rendőri együttműködés, a külső határok biztosítása, az állampolgárok alapvető jogainak biztosítása, a civil jogok elismerése, a rendőri és igazságszolgáltatási együttműködés, a tényleges ellenségek elleni küzdelemben, mint például a terroristák és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. megerősítettük a diszkrimináció ellenes záradékokat, a nők és kiskorok ellen sérelmére elkövetett erőszakra is kitértünk, a szolidarit- menekültügyi szolidaritási záradékot is megerősítettük. Ez nem csak egy tagállam, mot érint, ezt hangsúlyoztuk, hanem minden tagállam együttműködésére, szolidaritásra szükség van. Hangsúlyoztuk, hogy nagyon nagy fontosságot kell biztosítani a jogi szakmák művelőinek képzésére, hogy a jogrendszereket, köze, jogi rendszereket közelíteni tudjuk. Közös eszközöket kell kidolgozni, még lehetővé teszik számunkra, hogy az Európai Unió valóban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségé váljon. Természetesen ez egy olyan harc, amely megéri a küzdelmet, az AFKOLIBE és az erői Bizottság ennek érdekében működött együtt. Kérem, hogy hallgassák meg az üzenetünket, ez az, hogy fontosnak tartjuk az alapvető jogokat, a biztonságot, a szabadságot. A, fontos számunkra az nemzetközi terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni harc. Fontosnak tartjuk az áldozatok védelmét, különösen a terrorizmus áldozatainak védelmét. Kérem a tagokat, képviselőket, hogy támogassák az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sophie Intvált asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném a tanács meleg szavait megköszönni, dicsérte a parlamenttel való együttműködést, ugyanakkor annak is örültem volna, hogyha megfogadják jó néhány tanácsunkat. Úgy tűnik, hogy a tanács vakon követi a saját maga által kialakított irányvonalat. A másik dolog, Janine Hannis Plasárt jól bemutatta a kis történetével azt, amire én is utalnék, eh, hogy eh, mondjuk ki nyíltan, az egyenlőség oszthatatlan. Nem lehet megadni az egyenlőséget egyes csoportoknak, másoknak nem. Tisztelt képviselők, eh, természetesen el lehet hál' Istennek vége annak az időnek, hogy diszkriminálhatnak például vallási vagy fai alapon. E, most pedig e, vannak olyan tagállamaink, amelyek engedélyezik a azonos eh, neműek közti házasságot, eh, ezeket el kell ismerni a többi tagállamban eh, is. Szocialista barátainkra nézünk, el kell utasítani azokat a azokat a módosítókat, amelyek aláássák ezt a lehetőséget. Hamarosan ünnepelünk egy évfordulót, biztosítanunk kell a polgárok jogait, függetlenül attól, hogy milyen fajhoz, valláshoz vagy szexuális orientációhoz tartoznak. Köszönjük, most pedig... Szabarec képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr! úgy gondolom, óhaj, kívánatos volna, hogy e ház ténylegesen kimondja, hogy a Stockholmi program valami konkrét, valami precíz, fontos hozzáadott értéket hoz. De sajnos picikét mellélődtünk. A Stockholmi programban egy bizonyos tendencia érvényesül, túl általános, túl homályos megfogalmazások, definíciók, és hiányzik a demokratikus kontroll erős érvényesítése. Az Európai Parlamentnek kell erőteljesen közbeavatkoznia, módosításokkal élnie a programban, hogy ezek megvalósuljanak. Ez egyik része a problémának, amelyet érzékelek. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a Stockholmi program túl általános. Konkrétabban kellene egyes témákkal foglalkozni, például a bevándorlás ügyével. Mindenkit nagyon érdekel a téma, mindenkinek nagyon súlyos érdekei kapcsolódnak a e témához. Különféle lehetőségek vázolhatóak fel. Szükséges van az illegális beándorlást megállítani, megtalálni a, legalizálás, a legális bevándorlás csatornáit. Ezt a program nem veszi elégségesen figyelembe. Button. Betten úr következik. A Stockholmi program része annak, hogy egy egységes európai jogrendszert alkossanak. Ez a dokumentum arról beszél, hogy könnyebbé tegye az emberek életét az igazság és a jog Európájában. Ez egy idézet volt. Nos, hadd nézzem meg, hogy mit tett egy személy életével Eh, az önök jogrendszere. Egy 20 éves eh, londoni fiatalembert emberölés vágyával kiadtak eh, Görögországnak, aki most előzetes letartóztatásban van Görögországban. Az ellene benyújtott bizonyíték egy, bír, egy brit bíróságon 5 percig sem állna meg. A tanúk ellentmondásosan nyilatkoznak. A, két tanú azt mondja, hogy megverték a rendőrök, és kényszerítették arra, hogy aláírjanak tanúvallomásokat, amelyeket később eh, eh, visszavontak. A londoni felebbviteli bíróság tudta, hogy Simeon úr ellen nincsen bizonyíték, de mégis kénytelenek voltak kiadni ezt a fiatalembert, mert a jog egész egyszerűen mást nem enged. A brit bíróságok jelenleg nem védhetik meg a saját állampolgáraikat attól, hogy külföldi bíróságok eh, jogellenes kiadatási kérelmet nyújtsanak be. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt nekünk teljesen jó jogvédő rendszerünk volt. Az Európai Unió alást a több száz éves eh, jogvédő rendszerünket, és eh, eközben emberek életét eh, nyomorította meg. Ez a stokholmi program nem az igazságról szól. Ha a brit emberek meg fenn akarják tartani az egyenlőséget, akkor ki kell lépni az Európai Unióból. Obermeyer úr, szó. Köszönöm. Kétségkívül tény, hogy észszerű megközelítést alkalmaz a Stockholmi program, és üdvözlehető például a, a gyermekpornográfia, a terrorista hálózatok elleni fellépés, a tömeges bevánd, illegális bevándorlás, meg a szervezetbűnözés elleni harcot támogatom. Az az, hogy EU adatbankot hoznak létre ö, ö, új lenyomatokkal, ö, jogosultnak minősíthető. Ugyanakkor ennek felügyelete kérdéses, és az is, hogy miképpen, hogy továbbad adatokat ez majd az Egyesült Államoknak. Nem szabad tehát ö, kivenni a felügyelet alól ezt az adatbankot. Minden EU állampolgárnak joga van a magánszféra védelmére. A szabadság ö, az azt jelenti, hogy az ember szabad az államtól, és nem az állam révén lesz szabad. Ö, ide kapcsolódik az EU menedékpolitikája is. Itt is világosan kell fogalmaznunk. A gazdasági feltételek harmonizációja nélkül nem lehet megoldást találni, mert a, a legmagasabb jövedelmű és legnagyobb szociális védelmet nyújtó államok árad majd a legtöbb bevándorló. Itt is harmonizációra van tehát szükség az európai tagállamok között. Elnök, köszönöm, buszútól képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr a szabadság, biztonság és jogérvényesülésen alapuló térség hatalmas projekt, az Európai Unió egyik nagyon fontos projektje. Ehhez hasonló volt a belső piac. A szabadság, a biztonság és jog alapuló térséget minden állampolgár számára biztosítani kell. Hogy tudjuk ezt elérni? Hát a Stockholmi program vezetehez, ez egy öt éves munkaprogram, hatalmas programról van szó, amely különböző területekre kiterjed a szabadságbiztoság és a jogérvényesülésnek témakörében. A parlamenti állásfoglalás politikai prioritásainkat fogalmazza meg ezen a területen. Például a bevándorlás területén a prioritásaink az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint egy közös politika kialakítása a menekültügy tekintetében, amely a szolidaritáson valódi szolidaritáson és a kötelező szolidaritáson alapul. Hadd, szeretném elmondani, hogy a, ö, szeretném, ha azt mondhatnám, hogy az Európai Parlamentnek hasznos szerepe van, konstruktív szerepe, és ezt el is játsza az együttdöntési ö, eljárásban, a Lisszaboni szerződés értelmében. Utolsó mondani valam, vannak politikai eltérések, különbségek ezen a területen belül. Miért ne lennének különböző frakciók vannak és különbségek vannak politikai meggyőződésünk tekintetében. Ugyanakkor hadd utaljak Zsenin kollégámra. A, emberi jog a néppárt számára is prioritást jelent. Az emberi jogok nem a liberális csoport monopóliumát képezik ebben a parlamentben. Nem tűrjük el, hogy a liberális csoport kisajátítsa a diszkrimináció tilalmát. Mi is hiszünk ebben az elvben, ugyanakkor azt is hisszük, hogy létezik a szubszidiaritás elve is, amely azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartanunk a nemzeti érzékenységeket az Európai Unió különböző tagállamaiban. Ne feledkezzünk el arról, hogy ez az unió a sokféleség egységességén alapul, nem pedig az a, a, annak az egységességen, hogy mindenki különbözik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Arra szeretném figyelmeztetni őket, hogy csúszásban vagyunk, kérek mindenkit, hogy tartsa azt az időt, amit kapott. Ne lépje túl azt. Ellenkező esetben nem tudjuk befejezni a vitánkat. Következő hozzászólón két és fél percben Luigi Berlinger képviselő. Del programma di Stoccolma rispetto a quello dell'AIA Két újdonság van a Stockholmi programban a hágai programhoz képest. Először is eh, a szabadság, a jogok és a biztonság között egy jobb egyensúlyt alapít ki, másrészt pedig eh, jogvédelmet biztosít. A biztonsághoz való jog az egy jog. Szükség van erre a jogra, eh, akkor is, ha valaki dolgozik, illetve vagy hogyha az utcán sétál, akkor ne érje támadás semmilyen oknál fogva. Az államok feladata, hogy ezt a biztonságot garantálják. Ugyanakkor a biztonság nem áshatja alá a szabadságot, mert az önmagában e, barbarizmust e, és e, a biztonság sérülését fogja eredményezni, ahogy az történt a Guantanamo-i börtön esetében is. Tehát meg kell találni az egyensúlyt egyrészt a között, hogy egyfelől fellépünk a bűncselekmények ellen, másfelől pedig megvédjük az emberek jogait. E, emellett biztosítani kell a polgáraink számára, hogy hozzáférjenek az igazságszolgáltatás nyújtotta szolgáltatáshoz, e, polgári e, perekben is, polgári ügyekben is. A határvonalak a tagállamok között immár nem falak, hanem olyan vonalak, amelyek gyakorlatilag csak a képzeletünkben léteznek. Szükség van a kölcsönös elér, elismerésre és az együttműködésre. EU szinten és nemzeti szinten is. Így biztosíthatjuk az alapvető jogokat nemzeti és közösségi szinten. A nemzeti és EU bírók között is egyenlőség van, a jog, az Európai Bíróság jogeseteit tekintik mindannyian alapként. Egy alulról jövő szervezésű Európát szeretnénk látni, a Stockholmi program is erről szól. A parlament ehhez nagyban hozzájárult, és én azt remélem, hogy nagy többséggel sikerül ezt a javaslatot elfogadni, eh, amire majd a tanács is odafigyel. Lisszabon még nem valósult meg, bár úton vagyunk annak megvalósításához, egy ambíciózus tanácsra és annak munkájára van szükség. Köszönjük. Köszönöm Berlinger úrnak. Latford asszony szó egy percben. Köszönöm elnök úr. A svéd elnökségnek gratulálnunk kell azért, ahogy ezt a régóta esedékes témát tovább vitte, és az európai elfogadási ügyében előrelépett. A kölcsönös elismerése e, ennek a az egyes hatóságok, tagállami hatóságok kölcsönös bizalmán kell, hogy alapuljon. Sajnos jelenleg nem ez a helyzet, nagy hiányosságok vannak e tekintetben. Andri Simiu ügyét én is ismerem. Júliusban Görögországban elítélték, és nem kap, nem, mivel külföldi állampolgár nem engedte meg a görög bíróság neki, hogy óvatek jelenében szabadlábra helyezzék. Az Európai Emberjogi Bírósághoz fordult, sajnálatos és szégyenletes az, hogy erre volt szükség. Hiszen itt egy EU állampolgár Hát, elbánásáról van szó egy másik tagállamban, sajnálatos, hogy Strasbourghoz kellett forduljon. Én ugyan támogatom tehát az Európai Elfogadási Parancs intézményét, de ezt össze kell kapcsolni a vádlottak jogainak erős képviseletével, ellenkező esetben Simiu ugye meg fog ismétlődni, és ez hat, hatalmas mértékben alássa hazámmal legalábbis az állampolgárok támogatását. Köszönöm, Letford Trianta Filedis úr következik egy perc. Köszönöm szépen. Hallottuk, mennyire fontos, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk. Egyrészt a biztonság, másrészt pedig az állampolgárok alapjogai között. Említettük, hogy a Stockholmi program középpontjába az állampolgárt kell helyezni, ugyanakkor az Európai Unió olyan intézkedéseket fogad el és alkalmaz, amelyek felborítják ezt az egyensúlyt és amelyek azzal járnak, hogy az embert megfosztják a méltóságtól, mindenki gyanúsítottként kezelnek, abszurd dolog minden bevándorlót bűnözőként és terroristaként kezelni. Szeretnénk egy olyan Európát felépíteni, amely különbözik attól, ahogy azt Jeremy Benham látja, aki egy olyan börtönről beszélt, amit minden, ahol mindenkit felügyelnek. Köszönöm szépen. Két percre Zievka úr következik. Bawiam się użyć stwierdzenia. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, annyit elmondhatok, hogy az Európai Unióban a jogérvésnyílés területén a Stockholmi program a legnagyra törőbb kezdeményezés az elmúlt években. Örülök annak, hogy egyik alapgondolata a programnak abban áll, hogy az emberek életét könnyebbé kívánja tenni. Persze, a Stockholm program végrehajtásán múlik majd minden, és ez végrehajtás függ attól, hogy a tényleges jogi kultúra milyen az adott országok, tagállamokban. Az is nagyon fontos lesz, hogy az e-igazságszolgáltatási portál működőképessé váljon. A bizalom, a kölcsönös bizalom alapján kell álljon az egész rendszer, de a másik tagállam jogrendszerében is bíznunk kell, hogyha működni akarjuk ezt, látni ezt a rendszert. Ehhez jobban meg kell ismernünk egymást, és az igazság a közös, és a bíróságok közös jogkultúráját kell elősegítenünk. Jó szakpolitika ez, és elősegíthetik képzési programok, csereprogramok, különösen a, a bírók, az elsőfokú bíróságokon dolgozó bírók képzését és cseréjét értem ez alatt. Az egyetemi tanterveket is, a jogi, jogi karok tanterveit is fel kell frissíteni, modernizálni kell az egész közösség területén. Az is fontos, hogy aláhúzzuk az e-justice portál jelentőségét. Ez a, egy nagyon jó adatszolgáltatási forrás lehet, nagyban segítheti az állampolgárokat a tájékozódásban, azokat, akik jogi ügyeiket szeretnék itt intézni. Ugyanakkor egyfajta kommunikációs forma csatorna is lehet a szakemberek számára, a bíróságon dolgozók számára. Örülök annak, hogy a komoly szerepet kapott ez a programban. Ezen túl fontosságot tulajdonítok az együttműködés erősítésének, a bíróságok között együttműködést értem ez alatt, és általában annak, hogy az állampolgároknak meg kell legyenek az eszközeik és az ismeretei ahhoz, hogy hogyan tudják az európai piacon a jogaikat érvényesíteni. Ezt az állampolgárok, a vállalatok is kell, hogy ismerjék ezeket a jogokat, az EU intézményekkel, hogy ezen igényetnek megfeleljenek. A señora Zita Gurmai. Köszönöm szépen, Zita. Köszönjük, Gurmai Zita kap két percet. Köszönöm először is a három titkárságnak, akik előkészítették ezt az anyagot itt a plenáris plenárisra. A Stokholmi program egy pragmatik, pragmatikus cselekvési terv nyitott Európához vezet, praktikus együttműködésről van szó a rendészeti szervek, bíróságok, bevándorlási hatóságok között jogállamoságot garantál és az egyének jogait. Ugyanakkor egy rendkívül komplex kérdés hadd húzzam alá konvergencia elvét. Ez az EU állam egyik építőeleme. Ez a közösen gyakorolt szuverenitásról szól. A az EU információs rendszerek interoperabilitását is el kell érnünk, hogy hozzáférjenek az ügynökségek az adatokhoz. Az Európai Parlament hozzáadott értéket jelent. Minden egyenlőségi terület szerepel ebben a dokumentumban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy történelmi pillanat, és most így egy erős, életképes igazság, biztonság és jogérvényesülési területet tudunk elérni. A Lisszaboni szerződés egyenlő esélyeket ad az Európai Parlamentnek, eh, mint társjogalkotónak. Örülök annak, hogy eh, olyan dolgok most megvalósulhatnak, mint a szabadság, a szabadságjogok, a magánélet szentsége, az alapvető jogok. Tudom, hogy ezeknek az értékeknek eh, változik a jelentése a politikai klíma függvényében, de azt gondolom, hogy jó egyensúlyt sikerült elérnünk. Hadd hívjam fel a figyelmet arra a szocialista kampányra, amely a gyermekjogokról szól Politikai szándékom az, hogy minden polgár egyenlő esélyeket és egy, egyenlőséget élvezhessen az Európai e, Unióban. A polgárainknak egy pragmatikus, e, előretekintő európai e, bevándorlási politikára van szükségük. A, a jól kezelt bevándorlás, illetve vándorlás mindenki számára előnyös lehet, hozzájárul a gazdasági növekedéshez és segíti azokat a tagállamokat, amelyek munka Köszönöm, Zita. Sikerült két percbe foglalni a beszédet, de nem tudom, hogy a tolmácsok tudták-e követni. Gratulálnom kell nekik, hogyha sikerrel jártak, bár kétlem, hogy ez megvalósult. Alvaro képviselőtársam a szó. Reméljük, hogy ő. Álvaro úr itt van? Nem látom a helyén. Nincs. Itt, akkor a következő, utána a következő Hozzászóló Pascal Grüni. Asszony. Köszönöm, elnök úr. Ö, miniszter, asszony miniszter úr. Ö, nem ismerem meg a, nem ismétlem meg az igazságügyi és bevándorlással kapcsolatos ismert álláspontomat. A céljainkat csak akkor érhetjük el, hogyha a tagállamok kölcsönös bizalmát erősítjük, és a kölcsönös elismerés elve sarokkövévé válik az igazságszolgáltatás Európájának. Az elmúlt 15 év alatt ez megmutatta az érdemét, persze van számos gyenge pontja. Örülök annak, hogy a Lisszaboni szerződést végre minden tagállam ratifikálja, és ez, ennek a szövegnek a lehet, az elfogadása lehetővé válik. Így a legitim demokrácia növekszik, és valóban az állampolgárok jogát szolgálja. Szeretném hangsúlyozni, hogy a petíciós bizottság elé túlságosan sok panasz kerül, emlékeztetnék a kölcsön, a diplomák kölcsönös elismerésével kapcsolatos problémákra, a diszkriminációs problémákra, a szociális jogok érvényesülésének problémájára, a homoszexuális állampolgárok házasságának elismerésével kapcsolatos problémára. Kérem az Európai Bizottságot, hogy minél előbb iránymutatást hozzon nyilvánosságra, amely segíti a tagállamokat, hogy a szabad mozgás elvét minél jobban be lehessen, tiszteletben lehessen tartani. Örülök annak, hogy az Európai Unió kábítószer ellenes stratégiája is megjelenik itt ebben a szövegben. Szeretném, hogy az Európai Unió több kezdeményezést vállalna. Miért nem teremtünk új fegyvereket, hogy ez ellen a súlyos probléma ellen fellépjünk, amely egyre inkább érinti gyermekeinket. Gyakorlatiasnak kell lennünk, ezt várják tőlünk az állampolgárok. Köszönöm. Mi? a hát la palabra ahora el señor Claude Moraes. Köszönöm, Grüni asszony. Következő hozzászólom Claude Marász két percben. Köszönöm, elnök úr. Hosszú út volt ez Tamperéből kiindulva, ahol még csak a körvonalait láttuk, E közös területnek, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének. Lehet, hogy túl sokat is beszéltünk Lisszabonról és Stockholmról. Sokan azt mondták, hogy nincs ö, e, szükség egy közös tervre a szabadság, biztonság és jogérvényesülés érdekében. Holott szerintem tovább kell harcolnunk, fenntartva ezt a sarkot, és kell ehhez feltétlenül egy stokholmi tervezet, és Lisszabonra is szükség van. Fel, meg kell ragadjuk saját felelősségünket mindenki, hogy is szavaz, a karácsonyi szünet után úgy kell jogalkotási lépéseket tegyen, hogy megfeleljen ennek a komoly felelősségnek. Az én frakcióm, hogy Berlinger és más képviselőtársaim is elmondottak, meg, meg, megfogalmazta prioritásai. Olyan demokráciában kell létrehoznunk ezeket a szabadságot, biztonságot és jogörvényesülést, ahol a diszkrimináció ellen is fellépünk. A tanács szemben egy horizontális irányelvre kell törekednünk. A büntetőjog területén a kölcsönös elismerés rendkívül fontosságú, hogy ténylegesen működjön az európai elfogadó parancs. A bevándorlás a menedék jog területén is szükség van a szolidaritásra, és különösen az érzékeny csoportok érdekeit kell figyelembe vegyük. Ezek azok a prioritásokat, amelyeket a val. Ezen túl a gyűlöletbeszédos, gyűlölete kapcsolatos bűncselekmények, a nők elleni bűncselekmények, az európai védelmi parancs, mind-mind olyan területek, amelyek a Stockholm programot még értékesebbé tehetik, hozzáadott értéket adhatnak ehhez a mi jogalkotási lépéseink során végül is nagyon fontos, hogy ezt a játékot végigjátszuk, mert ez nem játék végsősorban az állampolgárok számára. Az állampolgárok régóta követelik ezeket a jogokat, az alapjogokat, az adatvédelem, a biztonság, a terrorizmustól való védelem jogait. Mindezeket kell kapcsolatban felelősséget terhel, felelősség terhel bennünket, meg kell feleljünk e felelősségnek a sok program végrehajtásában, és e progresszív jogalkotási lépések meglépésében. Most pedig Carlos Coelho-nak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Barró alelnök úrnak és a svéd elnökségnek a Stockholmi program sikerét. Jó hír ez nekünk, mindazok számára, akik számára Európa több, mint egy egységes piac. Európa az állampolgárok Európája is, és ez azt jelenti, hogy a szabadság, biztonság és és egységes térsége is kell legyen. Kiegyensúlyozott programnak értékelem ezt, amely mind a három feltételt figyelembe veszi. A biztonság szabadság nélkül diktatúra, a szabadság biztonság nélkül anarchia, és a jog térségére is csak akkor van lehetőség, hogyha a biztonság és a szabadság kéz a kézben jár. Öt éves program ez, ahol a támperei célokat visszük tovább, nagyon sok területet léptünk tovább azóta, reméljük, hogy ezeket a célokat el is érjük majd, és a megfelelő jogszabályok ö, alkalmazásra is kerülnek a megfelelő módon. Ellenkezősebben az állampolgárok nem éreznék úgy, hogy komolyan veszük őket, tehát végre is kell hajtanunk ezeket a célkitűzéseket. Egy kiindulási rendszert is javasol a program, és 2015-ig azonban nem látjuk pontosan még, hogy ezes intézkedések miképpen valósulnak meg konkrét valójukban. 2012 előtt bekevezhessük a közös menedékpolitika elemeit és egy közös bevándorláspolitika is további erősítés igényel, amely méltányos is, meg az emberkereskedelem ellen is eszközt ad a kezünkbe. Nem szabad tovább halogatnunk ezen döntéseket, és nem szabad olyan területeket tévednünk sem, amelyek nem a mi kompetenciánkba tartoznak, hanem a tagállamok hatáskörébe. Politikailag is káros volna ez, ha ilyen konfliktusokat vállalnánk fel. Ezzel a program lényegi elemeinek nem szeretnénk elég figyelmet, volt ez a cél. Por un minuto. Ja. Muchas gracias, presidente. Yo quería eh, hacer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 i will refer shortly to the section on economic crime and corruption in the stockholm programme. the text has lost some teeth during nagyon röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra. A koreperben is már vitatkoztunk erről. A Greco egy európai testület, és a vele való együttműködés alapvető fontosságú. Az Európai Uniós sztenderdek a korrupció ellenesség ügyében magas normákat képviselnek, ezt tudják nagyon jól, 47 tagból áll ez a grémium. Ugyanakkor a tanácsot fel kell szólítanunk arra, hogy a korrupció ellenességgel kapcsolatban nagyon szigorúan lépjen fel. Új mechanizmusra van szükség, annak érdekében, hogy ezt visszaszorítsuk az EU-ban, és a stokholmadi program éppen ezt segíteni elő. Köszönöm. Kolléga tiene la palabra ahora por un minuto el señor Michael Cashman. Michael Cashman következik. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok mindenkinek eh, a jelentéshez és a svéd elnökségnek. Társadalmunkat nem a közep középszerűség, hanem a bátorság változtatja meg, és ezt nagyon jól láthattuk ma a parlamentben. A szabadság, az igazságosság és a jog térségéről beszélünk, ez rendkívül fontos, de biztonság és szabadság a jog nélkül nem lesz. Ez még igazabb, főleg a kisebbségekre, amelyeket olyan sokszor rosszul képviselnek. Az egyenlő és nem egyenlő bánásmond az egyetlen olyan szilárd alapkő, amire épülhet bármilyen társadalom. Olyan Európára van szükség, ahol mindenütt egy, egyenlőek vagyunk, teljesen független attól, hogy hány évesek vagyunk, milyen szexuális irányultságúak vagyunk, csak hogy néhányat említsek ezek közül. Ezek az európai alapvető erő, értékek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kasmen úr. Szóbró kollega következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A stokholmi program egy rendkívül fontos kihívásra válaszol, és az állampolgárok részére a biztonságot biztosítja. Azonban nem mindig kielégítő válasz. Biztosítanunk kell a jogalkotást, és harmonizálni bizonyos területeken. Európának leginkább a rendőrségi erők, az igazságszolgáltatási szervek közötti együttműködésre van szüksége, azért, hogy hatékonyan lesújtson a bűnözőkre. A Stockholmi programnak biztosítania kellene azt, hogy jobb együttműködést ösztönözzön most három dologra szeretnék csak koncentrálni. Először is, mivel a mozgás szabadság egy kulcsfontosságú érték, jó együttműködést kell biztosítanunk a bűnözőkkel kapcsolatos információ csereterén, akik különösen fenyegetik a közrendet. Itt főleg a szexuális bűnözőkre gondolok, akik a leggyengébb és a leginkább ezeknek az atrocitásoknak kitett fiataloknak a problémája. mindenkinek és minden szervezetnek hozzá kellene tudnia férnie ahhoz az információhoz, ami erre vonatkozik. A mozgásszabadságot az információhoz való szabadságnak és ahhoz hozzáférésnek kellene kísérnie. Másodszorban biztosítanunk kellene, hogy a bűnözők tulajdonának lefoglalása ö, tényleg be is következik. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy le lehessen foglalni más országokban elrejtett eszközöket is. Nagyon fontos ez. Harmadsorban egyetértünk abban, hogy a szabadság nagyon fontos, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy bizonyos esetekben csak börtönbüntetéssel lehet megvédeni a társadalmat a bűnözőktől. Úgyhogy azt is biztosítanunk kell, hogy ez a büntetés létezik. Végezetül szeretném hálámat megfogalmazni a jelentés szerző irányában, és remélni azt, hogy jobb, biztos, jobb együttműködés lesz a tagállamok között a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Most a spontán felszólalók következnek. Nagyon szigorú leszek a rendelkezésre álló időt illetően, úgyhogy ha szót kapnak, csak 5 percre összesen, egyenként 1 percre, mert több mint 15 kollega kért szót, csak az első öt fog először szót kapni, aztán pedig a frakciók sorrendjében. Az első kollega Karacbilt asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözölném a Stockholmi programot, mert ez a legjobb útja az állampolgár centrikus Európa kialakításának végre úgy mehetünk haza, hogy mindenkinek elmondhatjuk megkülönböztetés nélkül, Európa az önöké, Európa önökkel van, Európa nem más, mint mi. Természetesen a Stockholmi program az lesz, amit, ami enné alakítjuk. Adjunk neki egy esélyt, támogassuk, és kezdjük el a munkát, hogy végre is hajtsuk. Külön szeretnék köszönetet mondani azért, hogy külön figyelmet kaptak a gyermekek hogy végre ö, fokozottabban vége, védhetjük a gyermekeket, beleértve a bevándorlók gyermekeit. Annak is nagyon örülök, hogy a határokon átnyúló bűnözés vonatkozásában jobb együttműködésre számíthatunk, miközben az egyes szabály, szab... az elnök közbeszakítja a hozzászólót. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a stokholmi program foglalkozik a gyermekek jogaival is, és az emberi, az ember kereskedelem elleni harccal is, hiszen attól féltem, hogy ezeket a prioritásokat elfelejtették már. Nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Másik oldalon azonban nagyon szomorú vagyok, hogy nincsenek, nincs itt egy külön hatékony gyermekstratégia. Elhangzott, hogy ami a gyermekek jogait illeti, még nagyon sok tennivalónk van. Ami az emberkereskedelmet illeti, úgy gondolom, hogy nem került sor ennek összekapcsolására a nemek kérdésével, és itt fontos, hogy legyen egy megfelelő jogalap is. Köszönöm szépen, Keller asszony, Keller képviselői a szó. Képviselőasszony, tessék. Smith Kellernek hívnak, mondja a képviselőasszony. Ami eh, a mi frakciónkat illeti, nagyon fontosnak tartjuk a stokholmi programot. Azt gondoljuk azonban, hogy ez néha rossz irányba megy, mert számunkra a biztonság csak eszköze a szabadság elérésének, és a két dolog nem eh, egymásnak ellentmondó dolog. Ami a Frontex-et illeti, Bőszröm miniszter, mit gondol, mit, mire gondol akkor, amikor a Frontex erősítésére, er-, erősítéséről beszél? Mert ezt nem igazán láttam a stokholmi programban eddig, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a parlamenti eh, kontrollt erősítsük, a Frontex parlamenti kontrollját, és és megakadályozzuk azt, hogy a Frontex visszaküldjön olyan embereket, akiknek, teljes, akiknek joguk lett volna menedéket kérni. Nagyon úgy gondolom, hogy a, a Stockholm program az összes Európai Unió állampolgár, uniós állampolgár érdekeit kell, hogy szolgálja, nem csak néhány emberét. Jiménez de Feril képviselője a szó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a kriminalitás visszaszorítása irányában nagy lépéseket tettünk ma. A prog- Stokholmi program keretében a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülés térsége nagyobb biztonsággal fog érvényesülni. Ma lehetőséget kaptunk arra is, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a nemzeti szabályokat jobban összehangolhassuk, és a terrorizmus még súlyosabban szankcionáljuk, büntessük, mint az emberiség elleni bűncselekményeket. Annak érdekében is fel kell azonban lépnünk, hogy ezek a terroristák börtönbe kerüljenek, és meg tudjuk védeni a polgárainkat tőlük. Mindannyian emlékszünk a szörnyű eseményekre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlament el fogja fogadni az áldozatok kartáját is. Ma nagyon sokan értékelték a stokholmi programot, mégpedig úgy, hogy ambiciózus programról van szó. A holnapi állásfoglalási szavazáson terül majd ki az, hogy hogyan garantálhatjuk például mindezeket a betegeknek is. A diszkrimináció ellenesség nagyon fontos minden család számára. Hiszen a családegyesítés előtt még nagy problémák tornyosulnak. Szerintem a Stockholmi program sikere akkor mérhető majd, hogyha négy dolgot tiszteletbe tartunk, hogy konkrét megvalósulás az állampolgárok számára, az Európai Parlament együttdöntési eljárásban való részvételének teljes tiszteletre bentartása, a láthatóság a stokholmi programban, főleg az állampolgárok és a fiatalok körében. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólás, hozzászólást hallottuk a spontán hozzászólások során. Nagyon sajnálom, hogy a többi 12 hozzászólónak nem tudok szót adni, mert már nagyon elkéstünk. Úgyhogy most mindenképpen meg kell adnom a szót a svéd igazságügyi miniszternek, hogy reagáljon az itt elhangzottakra. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, véleményeket el kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy ilyen elkötelezettséget mutatnak a képviselők. Valaki azt mondta, hogy nagyon ambiciózus a program, és hát én ennek örülök. Ugyanis pontosan ez volt a célunk a munka során. Természetesen gyakorlati munkáról is volt itt szó, amelynek során megpróbáltuk a víziónkat pragmatikus munka feladatok, pragmatikus feladatokkal ellátni, pragmatikus célokhoz kapcsolni ezeket. Emellett nagyon lenyűgözött az, hogy Lenyűgözött az, hogy ezeket a fő célokat önök is eh, említették, és ezekkel egyetértenek, ennek nagyon örülök. Eh, azonban egyes hozzászólások nyugtalanítóak voltak, hiszen egyesek azt mondták, hogy a stokholmi programról beszélünk, eh, de még az itt elfogadandó állásfoglalásra gondolnak, miközben a stokholmi programról beszélnek. Eh, tehát az önök döntéséről eh, beszélnek, a parlament döntéséről, amely a stokholmi programra vonatkozik. Felmerül itt a kérdés, hogy miért beszélünk egy tervezetről, hogyha már van egy újabb tervezet. Azonban az Európai Parlament részt vesz a tárgyalásokon, pénteken, illetve a hétvégén még egy újabb tervezet készül. A képviselők azonban úgy gondolták, hogy ez egy régi szöveg. Nos, nekik elmondhatom, hogy az elnökség honlapján bármikor, hogyha rákattintanak a stokholmi programra, akkor mindig a legaktuálisabb változatot látják, tehát követni tudják, hogy mi minden történik, és hogyan alakul a helyzet, hogyan folyik a vita, hogyan alakulnak a vélemények minden nyilvántartásra kerülő anyag megtalálható ezen a honlapon. Az elnökség nagyon fontosnak tartja a transzparenciát, és világos profillal szeretnénk dolgozni. Úgyhogy mindig is üdvözöltük az ilyen típusú vitákat. És szeretném kérni, hogy küldjenek nekem vagy Tobiasnak egy e-mailt, az e-mail címemet megadom, és bármikor küldhetnek küldhetnek véleményt, küldhetnek ezzel kapcsolatos megjegyzést, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a svéd elnökség részéről a transzparenciát. Csak így kaphatunk megfelelő eredményt. Nagy támogatást tapasztaltam, azonban újabb árnyalatok is felmerültek a vita során a, az állásfoglalás kidolgozásával kapcsolatban és emellett van még néhány politikai kérdés, amelyeket szintén szerettem volna felvetni. Először is arra a vitára utalnék, amelyekből kiderült, hogy a polgárokat mennyiben érinti e- ez a program, és gyakran azt gondoljuk, hogy nem igazán jó a megközelítés tagállamoknak néha nincsen megfelelő bizalmuk egymás igazgatá, jogrendjébe, az igazságszolgáltatásába. Mindenki azt gondolja, hogy a saját igazságszolgáltatása a legjobb. De hogyha azt gondolják, hogy a polgárok szeretnék, szeretnék, szeretnének profitálni a közös belső piacból, akkor azzal kell számolniuk, hogy, hogy a polgárok továbbra is át fogják lépni a határokat, és pontosan erről szól a Stockholmi program. Nagyon örülök annak, hogy egy, az első lépést megtehettük annak érdekében, hogy Európa polgárai számára az eljárás jogi szabályokat javítsuk, hogy biztosítsuk azt, hogyha valaki, valakit Európában egy bűncselekmény áldozata lesz, vagy elkövetője, lesz, elkövetője és ezért feljelentik, ezért megkapja a megfelelő jogi szolgáltatásokat, tolmácsolást és segítségnyújtást. Most természetesen az Európa Tanácsnak volt már ezzel kapcsolatos ajánlása, de most ezt a gyakorlatban ültetjük át gyakorlati megvalósulásról van szó. Az egyik képviselő szerint a Stockholmi program túlságosan gyenge. Azonban mi megemlítettük az ECO-t, és nem, nem mondtuk soha azt, hogy, hogy nem fogjuk az ambícióinkat növelni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ha a szervezet bűnözés ellen kell harcolni, akkor ehhez megfelelő pénzügyi háttérre is szükség van. Sokan beszéltek a szubszidiaritásról. Az az javaslat, amely most előttünk van, ez szerintem ezzel kapcsolatban rendkívül világosan fogalmaz. Azt mondjuk, hogy az Európai Uniós jogi együttműködés hozzáadott értékkel, hogy legyen. Amit a tagállamok tudnak a legjobban elintézni, azt a tagállami szinten kell um, hagyni. Amit azonban a legjobban a um, tagállamok fölött szinten tudjuk um, elintézni, azt a tagállamok fölötti szinten kell elintézni. Nem veszünk el semmit a tagállamoktól, egyszerűen csak hozzáadunk az ő tagállami tevékenységükhöz valamit, ami minden polgár előnyét szolgálja. Ami pedig a következő témát illeti, azt hiszem Mário Borgézió volt az, aki felvetette azt, hogy nagy aggodalmak merülnek fel az adatvédelemmel kapcsolatban a Stockholm programban. Big Brother megfigyelési rendszerekről beszélt, és összehasonlítást tett a mi munkánk között, illetve a régi eh, NDK-ban, illetve eh, a korábban, korábbi szocialista országokban. Nos, ez a típusú érv, érvelés, nem hiszem, hogy a valóságból eh, táplálkozik. Kelet-Németországban nem volt demokrácia, nem védték a személyes adatokat, nálunk pedig igen, és ez nagyon fontos részét képezi az együttműködésünknek. A Stockholm programban erősítjük a szabályokat, szigorítjuk a gyermekek jogaira vonatkozó szabályokat, az adatvédelemre vonatkozó szabályokat és a demokratikus jogokat. Nagyon sok területen erősítjük tehát szigorítjuk a szabályokat. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió információs stratégiát dolgozna ki, amely egyrésztről hangsúlyozott, másrésztről pedig megfelelő metódussal felel meg az adatvédelem kívánalmainak, hogy az adatvédelmet megvalósítsa, az adatok integritását, sértetlenségét. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a képviselők olvassák el a releváns ezzel kapcsolatos részeket a stokkomi programban, ugyanis az adatvédelemmel foglalkozó ombudsman éppen, hogy megdicsért bennünket ezzel a résszel kapcsolatban ami pedig a konkrét és fogható részeket illeti a stokholmi programban, hát ebből nagyon sok van. Az egyik képviselő azt mondta, hogy nagyon nagy időnyomás alatt állunk. Azt gondolom azonban, hogy a jövőben egyre rosszabb lesz a helyzet ebből a szempontból. Ugyanis önök a jövőben együtt fognak működni velünk a következő fázisban, a végrehajtási fázisban. A Stockholmi program végrehajtásával kapcsolatban nagyon sok feladatunk lesz, nagy kihívások előtt fogunk állni, nagy időnyomás alatt leszünk. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét és hozzászólását, és hogyha szeretnének kapcsolatba lépni a svéd elnökséggel, akkor kérem használják az internetet. Köszönöm szépen, miniszterasszony, mondja az elnök, nagyon részletes választ kaptunk öntől. Most pedig a tanács részéről Tobias Billströmet fogjuk meghallgatni, aki szintén a tanács nevében válaszol. Tessék! Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tulajdonképpen csatlakozhatom csak mindahhoz, amit a miniszter asszony már elmondott a Stockholmi programmal kapcsolatban. Szeretnék én is köszönetet mondani a mai hozzászólásaikért, és a három illetékes szakbizottságért, szakbizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, akik kiválóan együtt tudtak működni. Úgy vélem, hogy láthattuk, hogy teljes mértékben megvolt a hajlandóság azért, hogy feldolgozzuk ezt a területet, és eszmét cseréljük nyíltan. Erre pedig büszkék lehetünk. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy ebben a térségben, ezen a területen valóban működjék az együttműködés. A jelentéstevő is utalt arra, hogy milyen nagy volumenű ez a belső piac, és mekkorává növi ki majd magát, és ennek működésének biztosítása óriási projekt. A politikai együttműködés ebben az összefüggésben ezért nagyon lényeges. Nem csak az elmúlt időszakban, hanem a jövőben is. Tudjuk azt is, hogy a szolidaritás a tagállamok között még hagy némi kívánnivalót, hiszen erősíteni kell az országokon belül és a harmadik országokkal szemben is. Ezt is célozza a stokholmi program. Azt gondoljuk, hogy nagyon komplikált, összetett kérdésekről van itt szó, ahol a politikának összességében nagy feladata jut nincsen speciális joghatóság arra, hogy a szolidaritást szavatolni tudjuk. Mégis nagyon fontos aspektus, és nagyon fontos kiinduló pont ez. És ez összefüggésben áll a Frontex szerepének erősítésével is. Úgy gondolom, hogy szinte mondhatjuk azt is, hogy a Frontex nem egy, egy személyben kell, hogy a felelősséget viselje. Ez azt is jelenti, hogy a Frontexnek kell majd gondoskodnia arról, hogy a tagállamokban tisztán lássanak. De nincsenek saját kompetenciái erre. Gondoljunk a földközi tengeri régióra. Számos új intézkedésre van szükség ezen a területen, és az összes tranzit kérdést is meg kell oldani legjobb belátásunk és legjobb lehetőségeink szerint. Továbbá az is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament szerepe meglegyen, megerősödjön, fontos szerepet játszhasson a folyamatban, amely egyébként a e, jogszabályok átültetésében elengedhetetlen. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével nagy változások következnek be, tekintettel a jogalkotási munkára is. Ebben az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb szerep jut majd. A jogalkotási szerepe tehát nő. Ezért nagyon fontos, hogy közösen tegyünk meg mindent azért, hogy a demokratikus kontroll működhessen ezen a területen is. Azért is szeretnék még köszönetet mondani, hogy a vita élénk volt, tudom természetesen, hogy nem mindenki mondhatta el a gondolatát, ezért én is mondom, hogy e-mailben bármikor nagyon szívesen fordulhatnak hozzánk. Elnök, köszönjük szépen, Béström. Miniszter úrnak ezzel lezárjuk, de meghallgatjuk még a bizottságot, Baró biztos úr kap szót, hogy reagálhasson mindarra, ami eddig elhangzott, hiszen egy nagyon érdekes, értékes vitát folytattunk. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen rendkívüli munkát végzett a három bizottságok: A jogi bizottság, a Libe, a López Aguilar Lera úr, és az alkotmányos ügyekkel foglalkozó szakbizottság. Rendkívül érdekes munka ez, és sokat fog segíteni nekünk, illetve a svéd elnökségnek abban, hogy véglegesen definiáljuk a stokholmi programot. Ahogyan Simon Bozutil is mondta, igaz, hogy az állampolgároknak van belső, nagy belső piacuk, de nincs ö, olyan térségük, ö, amely közös ö, ilyen szempontból, ö, tehát a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülése szempontjából, még akkor is, hogyha Schengen már létezik. Ennek az előnyeit élvezni kell és az útmutatások ezzel kapcsolatban már nyilvánosságot láttak. Azt szeretném elmondani, hogy úgy tűnik számomra, hogy eléggé kiegyensúlyozott dokumentumról van szó, és miután mindenkit végighallgattam, úgy érzem, hogy kialakul az egyensúly a szövegben. Stockholm vonatkozásában ö, el kell mondanunk, hogy egyre nagyobb méreteket ölt az úgynevezett cyberterrorizmus, és ezért Európának igenis van többletértéket teremtő feladata. Egyre inkább létezik az a térség, amelyben az állampolgárok is részt vesznek, mint jogi térségben, akik vegyes házasságban élnek, stb. stb. És el szeretném azt is mondani, hogy előreléptünk az eljárások garanciája terén, hogy ezt Beatrice Ászk is elmondta, ami rendkívül fontos része a stokholmi programnak. Említették példaként a görögországi brit állampolgárt. Nos, hogyha van minimális eljárás, az nyilván sokat segítene a helyzetem. Úgyhogy Coelho úrra utalva, hosszú utat jártunk be Tampere óta. Hozzátenném még azt is, hogy azt sem fogadhatjuk el, hogy Európa, mint egy erőd úgy működjön. Megint csak egy egyensúlyt kell teremtenünk az európai bevándorláspolitika vonatkozásában, Nyilván az illegális bevándorlást elutasítjuk, mert a mögött ott van az emberkereskedelem, a szervezetbűnözés, ez vitathatatlan. Ugyanakkor igaz, hogy úgy gondolom sikerült olyan menekült politikát létrehoznunk, amely az európai értékek szerint nagy lelkű. Úgyhogy nyilván elnök úr nem tudok minden kérdésre válaszolni, mert szorít az idő. Csak egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy ahogy Beatrice azt is fogalmazott, pragmatikus a stokholmi program, nyilván a spanyol elnökség fogja végrehajtani a programot, ami elkészült, és hölgyeim és uraim, ökök lesznek az együtt döntők, döntéshozók, úgyhogy segíthetnek abban, hogy előre lépjünk a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésén alapuló térség vonatkozásában is. Köszönöm a parlamentnek az eddigi és a jövőbeli munkát is. Ezen törvények megalkotása terén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. A vita lezárásaképpen ö, megkapjuk az állásfoglalás tervezetet. A jogi, az alkotmányügyi és a LIBE ö, szakbizottság részéről. A szavazásra az állásfoglalásról holnap délben kerül sor. kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. a napirend értelmében a következő pont a tanács és a bizottság nyilatkozatai az illegális bevándorlók afganisztánba és egyéb harmadik országokba történő közös kitoloncolása.